Dear colleagues, I wish you a... Kedves kollégák, jó reggelt kívánok mindenkinek! Üdvözlöm mindenkit, üdvözlök mindenkit a maratoni petíciós ülés második félnapján, a keddi délelőttön. Remélem, hogy mindenki nagyon kipihente magát, mert most nagyon bonyolult szavazás következik akkor mindenki tegye be a szavazókártyáját a gépekbe, és kezdjünk szavazni. De mielőtt ezt megtesszük, A koordinátori, koordinátori ülés következtetéseit szeretném megosztani mindenkivel. A 2016. júniusi napirendet elfogadtuk. Az év végéig a frakcióktól várjuk, hogy milyen javaslatokat szeretnének benyújtani energiával kapcsolatos petíciókra a júliusi napirendre. A második kérdés, jelentések és vélemények a Döhont rendszer szerint az EFTD elfogadta, hogy ők készítik az ENVI-nek a saját kezdeményezés jelentéshez a véleményt, a gyógyszerekhez való hozzáférés témájában. Az EKR pedig benyújtja az AFKONak és a Júlinak a véleményt egy közös saját kezdeményezésű jelentéshez. Az intézményközi megállapodás, jobb jogalkotásról szóló intézményközi megállapodás értelmezésével kapcsolatban. Aztán a vitatott ajánlásokat úgy fogadtuk el, ahogy ezt én javasoltam, négy kivétellel. A, beszéltünk a 2016-os oknyomozó látogatásokról, és két döntés született. Szlovák köztársaságba fogunk ellátogatni, ez egy, tehát szeptember 19 és 22-e között lesz ez, és ez egy történelmi látogatás. Először látogatunk Szlovákiába, a fogyatékkal élőkre vonatkozó kérdéseket vizsgáljuk meg. Ez most egy tagállam, de minden tagállam érintett ebben a e, kérdésben. Másodszor pedig lesz egy másik oknyomozó, e, talál, e, látogatást Tarantabaj Olaszországban, októberben, a zöld héten környezetvédelmi témák az Ilva erőművel kapcsolatban, és a helyi olajfinomítók kérdése. Aztán beszéltünk, felülszéltünk, ami a tanulmányokat illeti, arról beszéltünk, hogy a lindén használatáról készítettünk a C Policy Departmenttel egy tanulmányt, aztán a B-listára vonatkozó témákat illetően a koordinátorok döntést hoztak a B-listáról levendő témákról, és elfogadták az iránymutatásokkal kapcsolatos témákat, aztán a képviselők petíció benyújtására vonatkozó szabályokat is megbeszéltük, ez megbeszéltük a jogi szolgálattal is, és arra a következtetésre jutottunk, hogy minden képviselőnek ugyanaz a joga, mint a rendes petíció benyújtónak, de az ajánlás az az, hogy ne vegyenek részt a saját petíciójukról szóló vitában, és ne is szavazzanak a saját petíciójukról. És ami a petícióról szóló döntést illeti, a nulla 927-esről fenntartottuk a döntésünket. Egyébként az egyéb ügyekben pedig nem voltak témák, megvitatandó kérdések, úgyhogy ennyiben hagyom a koordinátori ülésről szóló beszámolat, és rátérünk a szavazásra. Remélem, hogy mindenki itt van, és a szavazókártyáját betette a gépbe. Az első egy vélemény, a jogi bizottságnak készített véleménye, véleménye az örökbefogadás határokon átnyúló elismeréséről. Volt itt egy kis módosítás. Nos, a címben, de ezt nyilván önök is tudják, és a lista itt van mindenki előtt egyes módosítás. Ki van mellette? Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, ezt tisztázzuk, és nézzük meg, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosítás, részenkénti szavazás. Csak a második részről szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hatos módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es módosítás, 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es bekezdés, 9-es módosítás részenként szavazunk első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Második rész. Oka fogyott. Harmadik rész. Mellette. <clears throat> Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. tizenkettes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás. Ezt e, megnézzük, megnyitom a szavazást.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 kiegészítés mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 30-as mellette, nem ellenőrzik? Ellenőrizzük a 27-est? Jó, akkor megnyitom a szavazást. A néppártól egyel többen szavaztak. Most meg úgy tűnik, hogy nem mindenki szavazott. Jó, jó, mégis jó, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmincas módosítás mellette? Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mondja az elnök mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9 kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor ezzel rátérünk az elektronikus szavazásra. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A néppárt még mindig egyel több fővel szavaz. Lezárom a szavazás, és nagy többséggel elfogadtuk. Mária Szúrnak köszönjük a munkáját, és gratulálunk. Akkor most következik. Véleménye fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény végrehajtásáról. Rózász Tarász Feragotta a jelentéstevő. Akkor most kezdjük a szavazást egyes kompromisszum mellette. Ellene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 A második rész benne van a hetes kompromisszumban, következik a nyolcas kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egy módosít, kettős módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös szobori módosítása mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk.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 38-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadó. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadó. Ellenőrizzük a 41-est, megnyitom a szavazást. Leszárom a szavazást. Elfogadtuk. Kérem, mindenki jelezze világosan, mert akkor nem látom. 47-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva egy szavazattal. Akkor 41 mellette, 48 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57-től 70-ig szavazhatunk blogban? Mellette? Nem. Nem. Jó, nem. Jó, jó, jó. Akkor egyesével 61 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 64 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 65 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Jó? Jó. Akkor a 66-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 67 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 68 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 69 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 es külön szavazást kérte a Szociáldemokrata frakció az eredeti bekezdésről mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 75-ös fogyott, és most záró szavazás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, és gratulálunk a jelentéstevőnek, a Rószának. És most rátérünk a következő szavazásra. Vélemény az uniós jogszabályok alkalmazásának ellenőrzéséről 2014 évi éves jelentős. Egyes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk kettős módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk hármas módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hatos módosító egyes része mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A második rész okafogyottá válik, a hetes módosító következik mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 8-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 10-es módosítót, mert egy szóbeli módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. elutasítottuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 23-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 24-es, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Van egy harmadik rész is mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodók, el, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 28-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 30-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 31. első rész mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Második rész mellette ellene. Ezt ellenőrizni fogjuk. A 31-es második részéről szavazok, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész következik mellette. Ellene. Tartózkodok, elutasítva. 33-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók 36-os mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 39-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Most gépi úton fogunk szavazni a teljes véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Most egy most a londoni látogatásunkról szóló beszámolóról fogunk szavazni. Egyes módosító mellette ellene, tartózkodok, elutasítva. Ezt ellenőrizzük. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Nagy többséggel. Az emberek nem emelik fel a kezüket, akkor mit tegyek? Egyes szobori módosító mellette. Ellenem tartózkodók, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas módosító, egy szóbeli módosítóval, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Aztán van itt egy részenkénti szavazás, első rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Négyes módosító, itt van egy szóbeli módosító. Először a szóbeli módosításról szavazunk, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most a módosító többi részéről nem. Nem. Az ötös módosító következik, a többi ugyan sokkal fogyottá vált. Ötös módosító. Mellette. Mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Hatos módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Hetes. Mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Nyolcas. Mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 9-es módosító, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk, a kettes második részről szavazunk, megnyitom a szavazást. And now it's Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes szóbeli módosító következik két részben, első rész mellette. Ellenem. Tartózkodók elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Tízes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. tizenegyes szóbeli módosítóval, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 13-as két részben, első rész, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Nem, nem, elfogadtuk, mondja az elnök, én is fáradni kezdek. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Okay, so compromise one with the Egyes kompromisszum a 19-es módosítóra azonban nem vonatkozik a kompromisszum. Arról majd később szavazunk. Tehát egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Most jön a 19-es módosító. Mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 20-as módosító, itt van egy szóbeli módosítás is. Először a szóbeliről szavazzunk, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A többi fogyottá vált, a 21-es következik mellette, ellene, tartózkodók, meg elfogadtuk. 22-es módosító. Itt van egy szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 23-as módosító mellette, az első részről mellette, ellen, tartózkodok, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 24-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 27-es két részben első rész mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk második rész mellette. Ellene tartózkodok, el, elfogadtuk. To check that. Ezt ellenőrizni kéne. Jó, akkor megnyitom a szavazást a második részről. And the vote is closed and it is... Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Jön a 28-as. Szóbeli módosítással mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 29-es, itt is van egy szóbeli módosító. Először a szóbeli módosítóról szavazunk, mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Első rész, mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Második rész, mellette. Ellene ezt ellenőrizni kell, a második részről fogunk géppel szavazni. And now it's closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tízes szobai módosító következik mellette. Ellene. Tartózkodok, elutasítva. 30-as módosító. Két részben szavazunk, négyben, első rész mellette, ellenem. Ezt is ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást az első részről. 30-as első részéről. And now it's closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Negyedik rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 31 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 32-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 11-es szóbeli módosító mellette ellene Tartózkodok. elutasítva. Záró szavazás következik. Gépi úton fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. And the vote is now closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm mindenkinek az együttműködést, és, illetve köszönöm mindenkinek aki részt vett ezen az úton, a londoni úton, és aki segítette a jelentés elkészítését. Kedves kollégák, kérem azokat, akik eh, nem akarnak részt venni az ülésen, hogy ha lehet csendben hagyják el a termet, akik pedig maradnak, azok foglaljanak helyet, eh, és eh, adjuk meg a szükséges tiszteletet a jelenlévő petíció benyújtónak. Let's now move to, to... Térjünk rá akkor a mai napi rendünkre. Mindenek előtt Rudi Harold Klassen szeretném köszönteni Svédországból, a Skandináv Emberi Jogi Bizottság képviseletében. A petíció tárgya Dániában, Finországban, Norvégiában és Svédországban hogyan alkalmazzák a gyermekek feletti felügyelt jogok. Úgy gondolom itt van a panaszos, meg is adom neki a szót. Az eljárás tehát a következő. Megadom a szót 5 percben a petíció benyújtójának, utána a bizottságnak, utána pedig a képviselőknek. Így járunk el. Nem tudtuk, hogy jelen lesz a petíció benyújtója, ezért időbeli korlátokra van szükség, mert ma nagyon sűrű a napi rendünk, tehát kérem, hogy ne lépje túl az 5 percet. Chairman, distinguished members of the Okay. No, it's on. Um, Madam Chairman, distinguished members of the European Parliament Commission's Committee. Elnök asszony, tisztelt petíciós szakbizottság, hölgyeim és uraim! A Norvég Emberi Jogi Bizottság nevében és a skandináv országok érintettjei nevében, akik benyújtották a 2434-2014-es számú petíciót. Szeretném megköszönni a petíciós bizottságnak a lehetőséget, hogy szólhatok itt ön előtt. A Brüsszel 2 rendelet vonatkozik a mi ügyünkre. Elküldtünk egy emlékeztetőt a petíciós szakbizottságnak április 4-én. Az Európai Bíróság nagy kamarájának létezik egy döntése, amelyet 2007-ben hoztak meg, és ez is azt igazolja, hogy a Brüsszel 2 rendeletet kell alkalmazni. A svéd kormány is elismeri ezt az értékelést, az Európai Bíróság dönt, nagy tanácsának a döntését. Svédországban és a skandináv országokban különböző számok állnak rendelkezésre. Svédországban 2010 óta 17 ezer gyermeket vettek állami gondozásba. 32 ezer gyermek kapott intézményi ellátást 2014-ben. Azaz négy év alatt 50%-kal nőtt az ilyen gyerekek száma. Skandináv országok nagyon gazdag országok, és minden évben egyre mm, többet ruházunk be a gyermekotthonokba. A, azt látjuk, hogy kialakult egyfajta iparág az ilyen gyermekek ellátására, és teljesen idegenek pénzért vállalják a gyermekeket, és egyfajta üzletként kezelik az ilyen ügyeket. Azt látjuk, hogy nemzetközi multi, sőt, akár multinacionális részvénytársaságok alakulnak ilyen célra, és gyermekellátással foglalkozó tőzsdéjegyzett cégeket is találunk. A gyermekek szüleit, rokonait általában diszkriminálják. Skandináviában már nincs, elvesztették a családok értékébe való hitet. A szociális munkások idegenek nek adják a gyermekeket, a helyet, hogy a, a rokonok szülők gondozásában hagynák. Megakadályozzák a kapcsolatfelvételt a gyerekek és a szülők között. Vannak olyan szülők, akik tíz éve nem látták a gyermekeiket. A rendszeres kapcsolattartást ellehetetlenítik. A szociális munkások döntését veszik csak figyelembe, ami sokszor szemben áll a szülők érdekével és nem engedik a szülőket előnyben részesítő döntések alkalmazását. Az Európai Emberi Bíróság megköveteli, hogy az államnak mindent meg kell tenni a gyermekek és a szüleik újraegyesítése érdekében olyan ügyvédek, akik emberi jogokat valóban komolyan veszik, és megpróbálják összetartani a családokat, az ilyen ügyvédeket büntetik, és akár el is vehetik tőlük az ügyeket a szociális munkás kedvezőtlen véleménye alapján. Volt például egy eset 2009-ben, amikor Indiába emigráltak a szülők, és egy teljesen traumatizált az a gyermek, akit elvettek tőlük, és egy gyermek intézményben helyezték el. Nem volt nyomozás, senkit ellen nem emeltek vádat. Van egy új eset Norvégiában, a Bariani család, akik 2015 novemberében érkeztek eh, oda, és eh, az EU védelmét igénylik. Gyermekek és szülők eh, sokszor öngyilkosságot követnek el. 2015-ben két fiatal lánya miatt követett el öngyilkosságot, mert nem tudta kapcsolatot tartani a szülőkkel. Egy tényfeltáró utat kérünk az EU-tól, látogassanak el Norvégiába és Svédországba, mert változtatásokat akarunk látni. Köszönöm szépen. Adom a szót a bizottság képviselőjének, Stina van den Bogartnak. Jó reggelt kívánok! Valamennyien tudjuk, hogy a skandináv országok nemzetközi kötelezettségei a gyermekjogok kapcsán, amit az ENSZ is nyomon követ, nos, hogy ezek problémák vannak. -e. Látjuk, hogy Svédország eh, rendszeresen eh, tárgya különböző eh, vizsgálatoknak, amikor gyermekjogok tartását vizsgálják 2015. januári, azaz nagyon friss információk állnak rendelkezésünkre, az ensz kaptuk ezeket az adatokat, és az eljárás a következő. Az ENSZ közzé teszi az úgynevezett nyitott ügyek, azaz az ENSZ által problematikusnak tartott ügyek listáját, és kér is Védországot, hogy intézkedjen. Svédország mellett Finnországra, Norvégiára, Dániára vonatkozóan ugyanilyen információk rendelkezésre állnak. Nos, mit is mond az ENSZ nekünk arról, hogy hogyan működik a svéd gyermekvédelmi rendszer, illetve milyen nyitott problematikus ügyek vannak? Idézhetnénk az ENSZ listának a nyolcadik pontját, ez, amit említettem, az ENSZ gyermekjogi honlapján megtalálható. A gyermekvédelmi rendszernek mindent meg kell tenni, hogy fellépjen a családon belüli erőszak, a gyermekek elhanyagolása vagy bántalmazása ellen. Minden intézkedés meg kell tenni, hogy az ilyen esetekről időben beszámoljanak, és ezeket az információkat, amennyiben gyermekek abúzusáról vagy bántalmazásról van szó, azonnal le kell jutatni az érintettekhez. És olyan intézkedéseket tenni, ami a gyermekekkel foglalkozó intézményeknek, személyeknek lehetővé teszi, hogy felismerjék, eh, hogyha gyermek bántalmazásról vagy abuzusról van szó. Tehát Svédország eh, plusz információval is szolgál arról, hogy a családon belüli erőszakot hogyan akadályozzák meg, illetve milyen esetben, eh, ha gyermekek azt találjuk, hogy gyereket elhanyagolnak, akkor arról azonnal beszámoló jelentés készül. De mit nem említ meg ez a jelentés? a különböző vádaskodásokat, és most a petíció összegzését olvasom föl, tehát a jelentés nem említi meg, hogy a bíróságok nem tesznek eleget a kötelezettségüknek, nem említi meg, hogy a visszaélésszerű módon veszik el szülőktől a gyermekeket, és hogy nem alkalmazzák az emberi jogi egyezményt, nincs tisztességes eljárás, nem védik a család életét. Tehát azt hiszem feltételezhetjük, hogyha jelentős probléma lenne Svédországban ezekkel a kérdésekkel, akkor valószínűleg az ENSZ valamelyik jelentésében ezt, erre rábukkantunk volna, de ez nem történt meg. Nos, mi is mondanak eh, szakértők a eh, gyermek eh, jóléti gyermekvédelmi rendszerekről Svédországban? Találtam egy érdekes prezentációt. Tárja Pőze professzor Tamperei Egyetemen, Finországban. Meg lehet találni egyébként ezt a, az előadást a Google-en. Leírta, hogy hogyan működött a finn gyermekjóléti rendszer és többek között említi, szerintem egy nagyon érdekes információ, hogy az egész világon az első jóléti törvényt Norvégiában hozták meg. Úgyhogy a professzor prezentációjából kiderül, hogy a skandináv országok úttörők tulajdonképpen a gyermekvédelem területén. Nézzük meg, hogy nem EU országok percepciójában hogyan működik, eh, működnek a skandináv országok a gyermekvédelem szempontjából. Az ausztrál kormány, az ausztrál eh, családvédelmi intézet honapját néztem meg, és ott eh, a svéd gyermekvédelmi rendszert a legjobb gyakorlat példájaként hozzák fel. Hát az Ausztrál családvédelmi törvények az egész világon működő családvédelmi rendszereket említik, és Kanadát, Svédországot, Belgiumot említik legjobb példaként. Emellett tehát az ausztrál kormány és gyerekvédelmi intézmények honlapján azt írják, hogy egy nagyon jól működő családorientált és gyermekvédelemre fókuszáló gyermekvédelmi rendszer működik Svédországban, Kanadában, Új-Zélandon. Tehát ami pedig a bizottság hivatalos véleményét illeti, ezt a hivatalos, a petíciót hivatalos válaszban is összefoglaltuk. De most még egyszer elmondom. Amikor a, az EU-ban a gyermek jólléti rendszerek működéséről beszélünk, akkor ezt nemzeti jogszabályozás, és nem EU jogszabályok. Nyilván e, tájékoztatást arról, hogy a Brüsszel 2 rendelet nem vonatkozik az anyagi jogi szempontokra, ez csak a joghatóság megalapításánál alkalmazandó. Az EU jogon kívül esik, tehát az, hogy hogyan működnek a gyermekvédelmi rendszerek. Persze ez nem jelenti azt, hogy mikor a gyermekjogokról van szó, akkor a bizottság nem akar semmit eh, tenni a gyermek jogok mindenképpen prioritást élveznek a különböző alapjogi és állampolgársági programokban, és mivel ez prioritás, biztosítani akarjuk, hogy nemzetközi sztenderdeket, mint például amelyet az ENSZ emberjogi egyezménye tartalmaz, ezeket tiszteletben tartják, vagy említhetnénk az ENSZ iránymutatását a gyermekek alternatív elhelyezéséről. Elsősorban a koordináció, az együttműködés áll az integrált gyermekvédelmi rendszerek középpontjában. Tíz elvet javasoltunk az ilyen integrált gyermekvédelmi rendszerekre, a gyermeknek kell a középpontban állni a különböző szereplők együttműködése az egyik legfontosabb cél. A bizottság üdvözli ezt a tényt, hogy a petíciós bizottság hivatkozott a tény, eh, az Egyesült Királyság már járó tényfeltáró bizottság jelentésében erre a tíz eh, fontos eh, alapelvere, amely az integrált gyermekvédelmi rendszer lényegét alkotja. Hogyha bármilyen kérdésük van, akkor természetesen örömmel válaszolok. Igen. outlining of... Köszönöm szépen, hogy ilyen frissítően tájékoztatott bennünket a számokról, hát általában nem szoktak ennyire őszintén fogalmazni, ráadásul reggel, korán, úgyhogy ez mindenkit meglepet. Köszönjük szépen, Margaret! Dánul fogok beszélni. Természetesen Nagyon örülök annak, hogy az országomat a modellnek tekintik, az összes ország közül az egyik modellnek. Egy ö, olyan ö, kérdésről, egy, 1970-es évekig egy a gyermekeket a gyermekeket gondozásba vették, és olyan borzasztó körülmények között éltek, hogy később bocsánatot kellett kérniük tőlük. A gyermekek beszélték, beszéltek arról, hogy hogyan nőttek fel, de a valóságnak nem feleltek meg ezek a rózsaszín kötbe burkolt történetek. Dánia a jogi egyezményt nem vette fel a e, nem valósította meg a törvényhozásában, hatalmas problémák merültek fel. Nem azt akarom mondani, hogy az ami itt történt, az rossz volt, de nagyon kínos esetekre került sor, ami a gyermeki, gyermekek jogait, illetve a gondozás jogát illeti. Az anya, az apa gyakran veszekszik, vitatkozik, és nagyon nehéz, nagyon óvatosan kell megközelíteni a kérdést, mielőtt az ember döntést hoz, hogy kinek van igaza. Hát általában ugye szívszorító történeteket hall az ember. De hogyha most az országainkról rózsaszín képet akarnak festeni, hát ehhez nem tudok csatlakozni és nem is sikerült megoldást találni. Nagyon öm, szigorú körülményekről, nagyon szigorú mércékről van szó, kritériumokról van szó, a szülők jogai eh, Dániában nagyon fontosak, a szülők jogainak van a legfontosabb prioritása, és nagyon eh, szomorú esetek merülnek fel emiatt. Nagyon nehéz megmondani, hogy kinek van igaza, kinek nincs igaza, de azt hiszem, hogy az Európai Bizottság eh, hozzászólása nem eh, járul hozzá a megoldáshoz. Ez a jelentés sem nem mm, járul hozzá az igazság megtalálásához. Elnök, jó, akkor most eh, még a kollégáknak adok szót, Márta óra következő, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én meghallgattam a petíciót benyújtókat, meghallgattam a bizottság válaszát, de nincsen előre meghatározott válaszom. A petíciót benyújtók bizonyos problémákat vetnek fel. Ezek a problémák, eh, amelyeket itt felvetnek, nem kitalált esetek, és közben hallom a bizottságnak a eh, válaszát is. Eh, nem új a helyzet. Készült egy tanulmány tavaly novemberben nagy-britanniai helyzetről, és nyilván úgy hallottam, hogy Szlovákiába sárga ellátogatunk. Hova látogatunk ezután? az gyermekek jogai, a szülők jogai manapság szinte minden európai országban felmerülnek, problémát, problémás helyzetekhez vezetnek. Nem lehetne egy globális leltárt készíteni, vagy helyzetfelmérést készíteni. Nem ismerem a Dán jogot, a svéd jogot, nem igazán értem, hogy hogyan lehet itt effektíven fellépnünk nekünk nekünk meg kell hallgatnunk a petíciót benyújtókat, de ehhez nagyon fontos és részletes elemzésre van szükségünk, hogyan lehetne globális leltárt készíteni, helyzetfelmérést készíteni, mert különben egyik ország a másik után jelenti be ezeket a kínos eseteket, és nem sikerül ezeknek a végére járni. Köszönöm szépen, Roberta. Köszönöm szépen, Cecília. Kedves kollégák, szeretnék csatlakozni a kollégákhoz, akik azt mondják, hogy nagyon érzékeny kérdésekről van szó, nagyon sok esetet, nagyon sok családot érintenek, és olvastam a petíciót, meghallgattam a petíciót benyújtók panaszait. Rausch kemem elementi em, Emellett ugye elemeznünk kell azt is, hogy melyek azok az elemek, amelyek valóban nemzetközi jellegűek, tehát más országokra is vonatkoznak, e, és mit tett az Európai Unió és a mi szakbizottságunkban az összefüggésben. Ha megnézzük a Brüsszel 2A egyezményt, egyetértek a bizottság képviselőivel a Brüsszel 2A joghatóságról beszél, döntések végrehajtásáról beszél, amelyeket más tagállamok hoztak. Nem vagyok meggyőződve róla, hogy ezek a petíciók nem eléggé relevánsak ahhoz, hogy megvizsgáljuk, hogy ezt az egyezményt, vagy ezt a rendeletet megszekték, vagy nem. Meg kell vizsgálnunk, hogy ez a rendelet hogyan érvényes Dániára. Azt is meg kell nézni, hogy Norvégiára alkalmazandó-e, és hogyan. Márta úrhoz csatlakozva, hadd mondjam el, hogy tényfeltáró missziót kell tartani, hogy megnézzük, hogy mi történt a tagállamokban, e, és meg kell vizsgálni az ENSZ egyezményt is, amely az e, gyermekjogokról szól. A gyermekjogokról beszélnünk kell, és meg kell néznünk, hogy ezek hogyan lehet a legjobban ezeket alkalmazni, és e, megfelelően, a kompetenciának megfelelően kell eljárni. Köszönöm szépen, Péter, a képviselő.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 benyújtója nem eh, bizonyította, hogy ennek eh, a, Brüssz, az európai jog eh, végrehajtásához lenne köze. Dánia optáltott fogadott el a Brüsszel 2 ával kapcsolatban, és Norvégiára pedig nem alkalmazandó ez a rendelet, mert nem tagja az Európai Uniónak. A Brüsszel 2 át Svédországra vagy Finnországra lehetne alkalmazni, de ez a rendelet a döntések, ítéletek végrehajtásáról és elismeréseiről szól. A tagállamok döntik el, hogy milyen feltételek mellett lehet egy gyermeket a szülőktől elvenni és gondozásba adni. Tehát valóban ezt a transnacionális elemet kellene megvizsgálni, és a petíciót pedig lezárni. Köszönöm szépen, Évi asszony. Sí, grazie. Um, yo devo dire che... Köszönöm szépen egyetértek azzal, amit a kollégák mondtak. Egy gondolatom támadt, ezt szeretném megosztani itt mindenkivel. Először is arról szeretnék beszélni, hogy a petíciós szakbizottság elég nagy számban kap olyan petíciót, amely a gyermek jóléttel foglalkozik. Ez egy komoly aggodalom. Nekünk pedig azon kéne elgondolkodni, hogy hogyan tudunk megfelelő megoldásokat ajánlani, hogyan tudunk közbelépni. Nagyon drámainak és szomorúnak találom ezt a helyzetet. Megdöbbentett a prezentációban az a szó, amit használt, arra utalt, hogy itt egy biznisz, egy üzletág van kialakulóban, ez rendkívül aggasztó. Felmerül bennem a kérdés, hogy mi is a valóság. Ennyire eltérőek az álláspontjaink, ennyire eltérő a véleményünk. Éppen ezért nehéz megfelelő megoldásokat, válaszokat adni innen a szakbizottságból. Az Európai Bizottság saját verzióját mondta el, saját munkáját végzi. Ez is mutatja, hogy mennyire nehéz megtalálni a középutat, hiszen annyira eltérőek a különböző tagállami jogszabályok, mi pedig nem igazán értjük ezeket, így megpróbáljuk a lehető legharmonizáltabb, egységesebb látásmódot elterjeszteni, de ez nem egyszerű. Mint említettem, nagyon nehéz ehhez a, ezzel a petícióval megfelel foglalkozni. Feladatunk az volt eddig, hogy illetve az lenne, hogy egy munkacsoportot állítsunk fel, amely a gyermek joggal foglalkozik. Próbáljuk meg ilyen esetekkel is foglalkozni. Még egy dolgot el szeretnék mondani. Szerintem nem tanulmányt kéne kérnünk, ami hosszú ideig tart, hanem egy rendezvényt kéne szerveznünk, a tagállamok és a kormányok, a tagállami kormányok részvételével. Ez szerintem megoldható lenne. A következő munkacsoporti ülésen ezt a javaslatot el is fogom hivatalosan mondani. Így közösen megpróbálhatnánk arról elgondolkodni, hogy hogyan lehet valamit elérni ebben az igen kényes kérdésben. Thank you, Eleonora. Köszönöm szépen. Nincsen egyéb hozzászólás jelen pillanatban, úgyhogy megadom a szót a petíciót benyújtóknak, két percük van. Um, my name is Elizabeth. Elizabeth Schaifernek hívnak. Ruby Herrer Klószával dolgozom együtt jogászként öt éve dolgozom az szervezetünkben. A következőt próbáljuk megértetni önnek. 1930 óta megkapta a család segítő szolgáltatásban egy trockista nézőpont valósul meg a családdal kapcsolatban. Nem úgy tekintik ezt, hogy a gyermek a család része, hanem a társadalom része. Ezért a gyermek jogai nem ágyazódnak be, ezek nem a családhoz kötődnek, hanem a társadalomhoz kötődnek. Nagyon régóta létezik ez a szociális nézőpont, 1930 óta van gyermekgondozási hálózat, nagyon erős, nem katolikus, nem is protestáns nézőpontból vizsgálják a családot, nem így tekintenek a családra. Ezért egyszerűen rendőrök, két rendőr vagy két eh, szociális dolgozó eh, eljön a családhoz, eh, és elveszi a gyereket. Ilyesmik előfordulnak Svédországban. az én ügyfelem gyermekét eh, is így vették el, egy eh, néhány hónapos gyerekről volt szó, eh, nem bűnöző volt ez a nő, ez az anya, a férje volt erőszakos, erő, ezzel szemben próbált segítséget kérni, és ezek után vették el a gyerekét. Ez a helyzet Svédországban, hogyha egy fiatal nő segítséget kér, elveszik a gyerekét. Nem arról van szó, hogy nincs pénz az anyák megsegítésére. 250-szer valószínűbb az, hogy egy, gyermekét egyedül nevelő anyától elveszik a gyereket, mint az, hogy egy családtól elveszik a gyereket. Nagyon súlyos helyzetről van tehát szó most már bevándorlók is érkeznek Svédországba, a gyereket, gyerekeket innen is elvehetik, amikor pedig erről a gyerekiparról beszélünk, vagy üzletről beszélünk, azért beszélünk erről, mert mindent elvesznek a családtól, ami, akitől elveszik a gyereket. Mindenféle családi juttatást, gyermek után járó juttatást elveszít a gyermek. A pénz ehelyett akár 40 ezerről is beszélhetünk adó nélkül más hova kerül átutalásra, és ezért ez hatalmas problémának tekintjük. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most le kell zárnunk ezt a témát, ahogy az Európai Bizottság is mondta, ez egy nemzeti kontextus, nemzeti kontextusban került sor ezekre a témákra, és az Európai Uniós jogszabálya ez nem függ össze, de azt is figyelembe kell vennünk, hogy a Brüsszel 2A rendelet az ítéletek végrehajtásával, elismerésével is foglalkozik, illetve az ítélethozatallal. És nincsen határon átnyúló elem, ez azt jelenti, hogy ezeket a, ezekre a kérdésekre, esetekre nem az Európai Uniós jog vonatkozik. Dánia optáltot kért, Norvégia nem tagja az Európai Uniónak, ezért az ügy az esetek, tehát a svédország és finnországi eseteket lehet itt felvetni, de az Európai Bizottság nem tud ezzel foglalkozni, mert nem az Európai Bizottság illetékességébe tartozik el. Ez. Mi, a Petíciós Bizottság azonban ezt átutalhatjuk az Evi asszony által elnökölt gyermekek jólétével foglalkozó munkacsoportba, és ők egy kicsit kreatívabb megoldásokat tudnak tudnak ahhoz találni, hogy hogyan lehetne ezt a petíciót valamilyen más úton napirenden tartani, mielőtt a revízióra sor kerül a Brüsszel 2A rendelet felülvizsgálatára. Az én javaslom tehát a következő. Köszönjük a petíciót benyújtóknak, hogy ide utaztak és bemutatták az ügyet, és a munkacsoportnak átadjuk ezt az ügyet és természetesen nyitva tartjuk. Ez egy mm, elfogadható a kollégák számára, elfogadható következtetés, akkor köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy Svédországból tudom, milyen nehéz ide jutni, hogy ilyen messze utaztak. És akkor most rátérünk a következő napi rendi pontra. A, egy holland ügyre fogunk rátérni. 2453 per 2013-as eh, Sofia Schouten holland állampolgár által benyújtott petíció, ő nem érkezett, a petíciót benyújtó nem érkezett ide, úgyhogy azonnal a bizottságnak adjuk meg a szót. On this case. The floor is yours. Um, Parancsolja. Én nekem azt az információt adták át, hogy a panaszos még nem kommunikált a bizottsággal. Okay. Okay, in that case I ask if anybody... Jó, mondja az elnök, akkor kérdezem, hogy a kollégák kívánnak-e hozzászólni? A bizottság képviselője? Ha muszáj, akkor elmondhatok néhány dolgot, parancsoljon. Elolvastam a rendőrségi jelentést, mely szerint a gyerekeket bezárták egy szobába, és vizelet szag volt ebben a szobában, illetve rendkívül piszkos volt. A gyermekeknek nincs svédországi lakhelye, ezért az ottani hatóságok erről nem foglalkoztak. Úgy tűnik, hogy a családjogi bíróság foglalkozott ezzel, ezzel az ítélettel még nem tudtam azonban foglalkozni, mert nem kaptuk ezt meg. magyarán szólva, nem tudom, hogy a, a svéd kompetenciál illetékességre hivatkozott-e a petíció benyújtója, miután ugye nincs lakóhelye a gyermekeknek Svédországban. Az ítélet után erre már nem kell, nem lehet, lak, nem lehet hivatkozni, úgyhogy nem tudok én sem érdemben hozzászólni, elnök. Köszönöm, ahogy ön jelezte, valóban nem kapta meg a teljes dokumentációt, a teljes anyagot. Vajon hogy került mégis mindez a napirendre? Ennek van egy nagyon egyszerű magyarázata. A bizottság egyik tagja kérte, hogy a napirendre kerüljön. Szerintem ez nagy butaság, mert nincs meg a dokumentáció. Nincs itt a panaszosunk, a petíció benyújtója az Európai Bizottság nem kapta meg a dokumentációt. Kollégák, hogyan folytassuk ezt az ügyet? Pitére asszony. Köszönöm. Természetesen csak úgy tudunk tovább haladni, hogyha megvan a teljes dokumentáció. Ismerjük a rendőrségi jelentést, ismerjük ezt a rendőrségi jelentést, ismerjük ennek a tartalmát, és eléggé szörnyűséges dolgokat láthatunk benne. A rendőrségnek nem nagyon volt választása. Mást nem tehetett, mint ezt. Várjuk meg a többi dokumentumot, mielőtt végső döntésre jutunk. Elnök. Szerintem a következő képen eljárni, zárjuk le ezt a petíciót. Mert annyira szörnyű a rendőrségi jelentés, annyi ügyet továbbítunk a gyerekjogi, gyerekvédelmi munkacsoporthoz, hogy szerintem ezt az ügyet ezt le kéne zárni. A munkacsoporthoz való átutalás semmi hozzáadott értéket nem jelent. Ez így jó lesz? Elfogadják ezt a kollégák? Lezárjuk? Jó? Jó. Jó. Én ezt szeretném nyitva tartani és átküldeni a munkacsoporthoz. Valójában ez nem EU illetékesség. Az emberi jogok ide esne, ide tartozna. Még Norvégia is beleértendő ebbe a körbe. Margaret, én szerintem még mindig az előző esetről beszélsz, mi már azóta tovább léptünk, a következő esetet most zárnánk le. A többi kolléga pedig egyetért azzal, hogy ezt bezár, lezárjuk. Látom, bólogat az FDD, az EPP, illetve az ECR, a szocialisták is. Jó, akkor lezártuk ezt a petíciót. Következik a következő napirendi pontunk. 11.40 Hans Jespersen Dán állampolgár által benyújtott petíció gyermekek jogairól Dániában és Svédországban nincs itt a petíció benyújtója. Az Európai Bizottság szintén nem kapta meg az anyagot, ugyanazért, mint az előző ügyben, de az egyik kollégánk kérésére került mindez a napirendre. Elnézést kérek, hogy ezt kell, hogy mondjam, de a napirendre került nagyon általános információnk van csak erről. A bizottság nem kapta meg ezt az anyagot. És a plusz információ pedig eléggé gézűrzavaros. Nem igazán lehet így racionálisan beszélni erről a kérdésről, de egy kolléga kérte, hogy legyen a napirenden, ezért megnyitom a vitát. és tényleg kérem a mindenkinek a tanácsát, hogy mit tegyünk ezzel a petíció. Parancsolj, Roberto. Nem tudom, hogy tudok-e okos dolgokat mondani, de nagyon-nagyon korlátozott információ elérhető csak számunkra. Kérdés, hogy még egy kicsit nyitva hagyjuk-e ezt a petíciót, hogy több információnk legyen? Nem ismerem pontosan a folyamatot konkrétan milyen plusz információ kéne ahhoz, hogy ezt lezárjuk, de jó lenne, hogyha legalább a minimális részletekbe menően megtudnánk valamit erről az anyagról. Nem tudunk eleget ahhoz, hogy lezárjuk. Mariléna, egyetértek. Tényleg nincs elég információnk ahhoz, hogy ezt lezárjuk, sőt, hogy bármilyen döntést hozunk, tehát több információt kell, ezzel kapcsolatban összegyűjtenünk, és utána tudunk arról dönteni, hogy le tudjuk ez állni, vagy sem. Elnök, jó. Akkor Eleonora. Egyetértek a kollégákkal. Nincs elég információnk, nem vagyunk elég tájékozottak. El lehet ezt küldeni a gyermekvédelmi munkacsoporthoz, Elnök, pont ezt szerettem volna én is javasolni, tehát tartsuk nyitva, küldjük át a munkacsoportnak, és kérjünk plusz információt, ez így jó? Jó, akkor haladjunk, következő. 971 per 2002-es számú német petíció, petíció az úgynevezett Animals Angels nevében nyújtották be. Az élő állatok Európai Unióban történő szállításáról szól ez a petíció. Jelen van a petíció benyújtója, Krista Blanke Végbachnak adom meg a szót 5 percre. Madam Chair, members of the petition... Elnök asszony, tisztelt petíciós szakbizottság. Két hete, héttel ezelőtt fiatal teheneket szállító, Libanonból érkező kamiont ellenőriztek Olaszországban, Piojában, azt tapasztalták az ellenőrök, hogy nem volt elég vízük az állatoknak, túl zsúfolt volt a kamion, és két tehén ellett, akik, még ellettek a kamionban, el is pusztultak. Tíz nappal ezelőtt 40 szarvas marhát szállító kamion gyulladt ki, tíz állat pusztult el a lángokban. Ilyen események minden nap megtörténnek valahol Európában a 1905-ös e, számú rendelet nem tudja megakadályozni az állatok ilyen szenvedését. De a bizottság eddig egyetlen egy kommentárt fűzött ehhez, azt, hogyha minden rendeletet jobban alkalmaznak, betartanak, akkor minden rendben lesz. Nos, e, a dolgok e, nem lesznek attól igazak, hogy tíz éve újból és újból elismételik ezt a állítást. Itt nem a végrehajtásról van szó. 2000 oldalt átolvasva azt tapasztaltuk, hogy a jelenlegi rendelet alapján nem lehet megvédeni szállítás közben az állatokat. Ez a a dokumentum 20 éves tapasztalatokra épül, Európa útjain gyűjtött tapasztalatokra. Ez a legjobb dokumentáció az állatok szállításáról, amely jelenleg rendelkezésre áll és hát nem említem meg, nem sorolom fel a rengeteg szomorú számot, adatot, amelyet ez az anyag tartalmaz. Ehelyett az emberekről mondanék néhány szót, bár én az állatjóléttel foglalkozom. Végül is a rendőrök azok, akiknek ki kell kényszeríteni egy alkalmazhatatlan rendelet betartását. 20 éve az Animals Angels együtt dolgozik a rendőrséggel. Felhívtuk a figyelmet, hogy milyen kamionokon pusztulnak el állatok. Amikor hajnali háromkor Lengyelországban egy valaki viharba kerül egy ilyen szállítmány, vagy más autópályákon került sor balesetekre szállítmányokkal. Hát mi nagyon jól ismerik, első kézből ismerjük a rendőrség munkáját. És a bizottság nem jár el fair módon, amikor a felelősséget az állatok szállításával kapcsolatban kizárólag azokra a rendőrökre hárítja, akiknek nem áll rendelkezés a szükséges eszköztár ahhoz, hogy kikényszerítsék az állati jóléti szabályok betartását. E, maximum bírságot szabhatnak ki. Amikor tehát e, végrehajtásról beszélünk, a végrehajtás nem egy absztrakt probléma. Itt valódi emberekről és korlátaikról van szó. Nem követelhetünk lehetetlent a rendőröktől, különösen nem e, most a terrorizmus és a migráció problémái által sújtott világunkban. A e, túldolgoztatott rendőrök től nem váratjuk a, a megoldást. Kérem, hogy tartsák nyitva a petíciót, és kérjék fel a bizottságot, hogy most már álljon elő valami jobban, mint hogy csak állandóan azt hajtogatnák, hogy enforcement, hogy csak végre kell hajtani a jogszabályokat. A petíciós bizottság történelmi lépést tett, amikor ezt a több mint egy millió aláírás aláírást összegyűjtött petíciót megtárgyal. Ma megint csak egy hasonló fontos lépést tehetnek a valódi állat jólét érdekében. A petíciómat több mint egy millió aláíró támogatta és megvan a többség az Európai Parlamentben. Európa állatorvosai Hollandiában, Dániában, Németországban dolgozók is azt követelik, hogy korlátozzák azt, hogy hány óráig lehessen állatokat szállítani. Ezt követeli meg a demokrácia Európában. Kérem, tartsák nyitva a petíciót. Az állatok szállításának ügye sok millió európai polgár számára rendkívül fontos. Utolsó reményünk, önök, elnök asszony és ennek a szakbizottságnak a tagjai. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, amit elmondott, köszönöm, hogy itt van, és köszönöm azt, hogy eh, aggódik az állatokért. Megadom a szót a bizottság képviseletében Denis Szimanin úrnak. Köszönöm, elnök asszony. Sajnos egy kicsit meg kell ismételnem azt, amit korábban már elmondtunk erről. Ez egy elég régi petíció, 2012-es. A petíció a bizottság arra figyelt leginkább, hogy a jelenlegi jogszabályokat mennyire tartják be. 2012 óta a bizottság elég sok dolgot tett ezzel kapcsolatban, de emlékeztetnék arra, hogy a szövegek végrehajtása tagállami hatáskör. Az Európai Bizottság ennek ellenére megpróbálja arra ösztönözni a tagállamokat, hogy megfelelő irányba haladjanak, és hatáskörünkön belül 2011 óta, amikor is az állatok szállításáról készítettünk egy jelentést, ezóta nagyon aktívak vagyunk. Folyamatosan emlékeztetjük arra a tagállamokat, hogy az ő feladatuk azt, az, hogy érvényt szerezzenek ezeknek a jogszabályoknak. Évente kétszer a National Contact Pointokkal, ezek valójában szakértői csoportok, előadásokat, illetve workshopokat szervezünk, és ez alkalommal tájékozódunk arról, hogy hol áll a, hogyan áll a helyzet a tagállamokban. A bizottság egy határozatot fogyogatott el azzal kapcsolatban is, hogy a különböző felügyeletekről vagy helyszíni szemlékről szóló beszámolókat hogyan lehet javítani. Egy 1 milliós eurós kísérleti projektet is megszavaztunk, ez a 2015-ös költségvetésben volt benne, ez egy három éves kísérleti projekt, melynek célja, hogy az élőállatok szállításában a bevált gyakorlatot elterjesszék. Egyetértek a petíció benyújtójával. Itt alapvetően emberi kérdésről van szó. Ezek a jogszabályok a szállítás idejével foglalkoznak, hogy ezen keresztül nem lehet önmagában megoldani a problémát. A helyzet nem ilyen egyszerű. Nem csupán a szállítás ideje a probléma, hanem az állatok jóléte is. Egy módon lehet ezt a jogszabályt megfelelően végrehajtatni, hogyha az embereket megfelelően képezzük. Ezt próbáljuk elérni, de ez egy ideig eltelik, ez egy ideig eltart, úgyhogy ezért jelent ez még mindig gondot. Köszönöm, elnök. Köszönöm. Most a kollégák szólhatnak hozzá, Mariléne. Köszönöm, elnök asszony. Én magam az állat jóléti intergrup alelnöke vagyok, tehát érdekelt vagyok. Néha az üléseinken bejátszásokat mutatnak arról, hogy hogyan szállítják az állatokat, hogyan kínozzák őket, hogy szenvednek ezek az állatok. Ha ezt az emberek látnák, akkor egyértelmű lenne mindenki számára, hogy a jogszabályok megvalósítása a gyakorlatban az nem csupán egy mantra, nem csak erről van szó. Elfelejtjük, hogy ezek a, hogy ezek a lények maguk is éreznek és szenvednek. Tehát csupán a jogszabályokról beszélni, hogy igen, igen, csak végre kell hajtani a jogszabályokat, ez, ez nem elegendő. Így nem jutunk sehova. nem szenes ládákról, vagy fás farönkökről beszélünk, nem halott anyagról, nem, ezek érző lények. Ezt nem szabad elfelednünk. Nem szabad lezárni ezt a petíciót, tovább kell folytatnunk. Jó lenne, hogyha nem csak a jogszabályi úton vizsgálnánk ezt a kérdést. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Eleonora következik. Köszönöm szépen. Én is azonnal leszögezem, hogy nyitva kell tartani ezt a petíciót, mégpedig egyszerű oknál fogva. Annak ellenére, hogy az Európai Uniós Szerződés 13. cikkében érző lényként definiáljuk az állatokat, az európai jogszabályok megvalósításánál mégsem tekintjük őket érző lénynek, Általában áruként, termékként kezeljük őket, nem pedig lényként. Amikor az élőállatok szállításáról beszélünk, akkor ne feledjük, hogy az elmúlt időszakban drámaian nőtt a szállítási a szállítási időtartalma, tehát egyre hosszabb ideig utaznak az állatok. az adatgyűjtés módszere az újdonság itt. Én remélem ez megfelelően hatékony lesz, a bizottság foglalkozik ezzel, de itt még mindig nagyon nagyok a hiányok. Gondolkozzunk el ezen. Szerintem még egyszer le kell szögöznünk, hogy 8 órában kell meghatározni a szerítási idő hosszát, tehát ennyiben kell maximálni, de ezzel nem segítünk igazán sokat, úgy vélem, hogy az ellenőrzés, a monitoring nagyon fontos, és nagyon fontos az is, hogy az egésznek az emberi aspektusát is figyelembe vegyük, illetve hogy megvannak-e az emberi erőforrások, megfelelően képzette az emberi erőforrás. Tehát tartsuk nyitva ezt a petíciót, és küldjük el az MV szakbizottságnak, kérjük, kérjünk tőlük véleményt, de még egyszer mondom, meg kell erősíteni, hogy 8 órában maximalizáljuk a szállítási időt. Thank you, Peter. Péter. Köszönöm. Az első javaslat, hogy be kell vonnunk szakbizottságokat. Felírtam itt egy pár fontos szót, az Agrárbizottság például, mert ott már lefolytattak egy hasonló vitát, szerintem nem optimális eredménnyel. Én el is tudom fogadni, hogy egyetlen az exportot tiltsák meg. Ugye nincs szükség az ilyen használatok szállítására, sok szenvedést okozzunk nekünk. Persze egy több milliós tenyészményt szállítják, akkor nagyon odafigyelnek, hogy ez megfelelő módon történjen. Itt a probléma a vágóállatokkal van, nem a tenyészménekkel. A vitát, tehát még egyszer meg kell nyitni, van egy javaslat, hogy 8 órára korlátozzuk a maximális szállítási időt, szerintem ez lehetne még rövidebb. Persze vannak kollégák a parlamentben, akik azt mondják, hogy akkor a gazdának hát esélye sincs, hogy eh, szállítsa a vágóhidra az állatait, de én is amondó vagyok, hogy egy időbeli korlát eh, legalábbis lehetővé tenni az ellenőrzést. Eh, ugye, aki nem is tud semmit az állatok szállítására de azért tudja, hogy mennyi az, hogy egy óra, vagy nyolc óra, vagy akárhány óra, tehát korlátozni kell a szállítási időtartamát. A harmadik probléma ugye az ellenőrzések kérdése. A, e, itt a közlekedési szakbizottságot, a TRANT kell belevonnunk, bevonnunk a munkába most így kamionokat ellenőrizni, hát amikor utazom, megyek az autópályán, látom, hogy folyamatosan sokszor vannak ellenőrzések, de más dolgok is ide tartoznak, a minimálbár a vezetési idő betartása, eh, de és emellett ellenőrizni kell azt is, eh, hogy eh, az állatokat mm, megfelelő módon szállítják, de erre a ellenőrzésnél egyáltalán nem figyelnek oda. Tehát nem több ellenőrzésre van csak van szükség, hanem jobban képzett ellenőrökre, akik amikor ellenőriznek egy kamiont, akkor ezt is ellenőrzik, nem csak azt, hogy hány órája ül a volánnál a sofőr, hanem meg kell nézni, hogy a sofőr mögött mi van, hogyan bánnak az állatok, programokkal. Hát ugye ez nem nagy különbség, hogy valaki elektronikai berendezéseket szállít, vagy élő állatokat. Hagyjuk nyitva tehát a petíciót, foglalkozom ezzel még egyszer az Agri, szakbizottság is, és a közlekedési szakbizottság is az ellenőrzések miatt, tehát nem több, hanem hatékonyabb ellenőrzésre van szükség. Köszönöm ekkor. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Egyezmény a mezőgazdasági haszonállatokról, és a Lisszaboni szerződés 13. cikke is eh, azt mutatják, hogy az állatvédelemnek nagy jelentőséget tulajdonít az EU. Ez eh, az állattenyésztés egy civilizatórikus tevékenység, ami azt is mutatja, hogy az értékközösségünk eh, morálisan hol tart, vagy hol nem tart. Az EU-t is azzal lehetne jellemezni, hogy hogyan bánik az állatokkal, és hogy az állatvédelem területén úttörő szerepet tölte be. Múlt héten az állati jóléttel foglalkozó munkacsoport, amelynek én az alelnöke vagyok, foglalkozott az állatok szállításának a kérdésével. Most a vita eredménye teljességgel elfogadhatatlan volt az állatszállítmányok túlnyomó részéről nagyon súlyos problémák vannak, hiányosságok. Már csak emiatt is visszaélések ellen intézkedésekkel lenne szükség. A szállítási idő korlátozása persze elengedhetetlen, és ezért a petíciót nyitva kell hagyni, a mezőgazdasági szakbizottság még egyszer kell, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel, és a TRAN szakbizottság is. Ezzel tartozunk az állatoknak és az Európai Uniónak, mint értékközösségnek, és saját magunknak, mint embereknek is tartozunk ezzel. Az állatok érző lények, tekintetet kell lenni erre is. És még valami, egy millióan írták alá ezt a petíciót, és az Európai Unióban sok millióan elutasítják a kínzásra egyenértékű szállítását az állatoknak. Hogyha most egyszer lesöpörjük ezt a petíciót, akkor még nagyobb kritika fogja érni az Európai Uniót, még tovább erősödik a politikával szembeni csömör, és ugye már most is egyre inkább a szélsőjobboldali pártok kezére játszanánk ezzel, ezt nem szabad megengedni. Ezért kérem, hagyjuk nyitva a petíciót, és végre cselekedjünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Házekamp asszony szó. Köszönöm, elnök asszony. Naponta sok millió állatot szállítanak Európán keresztül, úgy, mintha már halottak lennének. Több ezer kilométerrel messzebb, azután vágó hídon leölik őket. Az állatok nem tetemek, nem hanem élő, érző lények, ahogyan ezt a Lisszaboni szerződés is elismeri. És jó azt látni, hogy sokan aggódnak emiatt. Egy millió európai írta alá időközben ezt a petíciót. Látjuk, hogy a, az államok is aggódnak, Dánia, Svédország, Norvégia, Németország is kérik a, a szállításra vonatkozó irányelv felülvizsgálatát. Mi is aggódunk. Egy írásbeli nyilatkozatot készítettünk, vannak pilotprojektek, kísérleti projektek, van a bírósági döntés is, a, nem csak az Európán belüli, hanem az Európán kívülre szállított állatok szállításáról is. És azt mondom, hogy az Európai Bizottság most már eh, nem bújhat el ezelől. Ugye azt mondják, hogy mindig adtunk választ, eh, eh, ismételjük még egyszer újra ugyanazt, hát ezt már nem lehet így csinálni. Nap mint nap állatokat várnak például a senki földjén a török határon a tűző napon, úgyhogy senki nem törődik velük vizeken keresztül viszik őket, vannak vemhes állatok, vagy éppen megellett állatok. Az Európai Unió, a bizottság nem mondhatja, hogy kézben tartja ezt a helyzetet. Nézzük meg, mi a helyzet a határokon, nézzük meg, hogy ott mi történik. Kollégám már Strasbourgban múlt héten az Intragrup, állati jólét Intragrup ülésén is, ezt említette a kollégám ezt az ülést, ott látunk képeket is a petíció kapcsán, ezek szívszorongató képek, nem hagyhatjuk ezt tovább. Mire vár az Európai Bizottság, kérdezem. Az állat az élő állatok szállítása Mm, ha szükséges is, jobb körülmények között kell, hogy történjen, és rövidebb eh, idő, ideig eh, engedhető csak meg, ezért eh, új szabályokra van szükség. Európai Bizottság tehát az állatok szállítására vonatkozó irányelvet felül kell, hogy vizsgálja, ezt nem tarthat még tovább, már így is túl régóta tart ez a helyzet. Köszönöm szépen! és ezzel lezártuk a hozzászólásokat. Visszadom a szót a e, petíció benyújtójának kettő percben. Hát elég nehéz bármit is mondanom, mert először éreztem azt, hogy most tényleg meghallgattak. Eddig csak a bizottsággal kommunikáltunk tíz évig, nem figyeltek ránk. És most annyira megértő, annyira kedves hozzászólásokat hallottam, hogy ehhez nem is tudok mit hozzátenni. Csak nagyon köszönöm. Hát engem is nagyon megérint, ahogyan ezt mondja, mert a ház, az Európai Parlament az elmúlt években rengeteget dolgozott. Létrehoztuk az állatjóléti munkacsoportot, és valóban a kollégák rendkívül sok témával foglalkoztak. Én magam is nagyon sokat tanultam. Nagyon köszönöm még egyszer, hogy eljött. Köszönöm, hogy az aggódását, a nagy lelkűségét, hogy odafigyel a szenvedő állatokra. Most szeretném lezárni ezt a pontot, és természetesen nyitva hagyjuk a petíciót, feljegyezzük azt is, amit Péter mondott, hogy a transzakbizottságot is vonjuk be, mert ez eddig nem történt meg ezt a petíciót az egész dokumentációval, tehát átküldjük a Trannak és az Agrinak. És kérem, ne feledkezzenek meg arról, hogy másodszorra foglalkozunk szakbizottsági ülésen ezzel a petícióval, úgyhogy e, önt lehet, hogy többször nem hívjuk meg, mert tudhatja, hogy foglalkozunk a petíciójával, nem kell majd elutaznia megint Brüsszelbe, mert ez nem is olyan könnyű mostanság és biztosíthatjuk Önt, hogy az Európai Parlament és a szakbizottság valóban foglalkozik az ügyével. Így fogunk eljárni. Köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában. Most pedig menjünk tovább. Következő téma a rituális vágás tilalmával összefüggő több petíció, ez is tulajdonképpen állatjóléti kérdés, de egy kicsit bonyolultabb. Nincs itt a petíció benyújtója, így rögtön a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Oui, euh, excusez-moi, Madame la Présidente, j'étais un peu perdu dans mes papiers parce que j'ai plusieurs séries de pétitions. Euh, ensuite... Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megadta a szót, ami az érdemi eh, kérdéseket illeti, azt követeli a petíciót benyújtó egy eh, Eh, állatjóléti témában nyújtott be eh, petíciót a rituális vágás tilalmával kapcsolatban. Azt követeli, hogy a rituális vágást egy rendeletben meg kellene tiltani. Na most eh, gyakorlatilag az Európai Bizottság azt gondolja, hogy a rendelet bizonyos egyensúlyt határoz meg az állatvédelem között egy részt, amely egyébként az Európai Unió működéséről szóló szerződés 13. cikkében is szerepel, másrészt pedig a 10-es cikk pedig az, az Európai Unió alapjogi kartája, 10-es cikke pedig a vallásszabadságra vonatkozik, és a kettő között egyensúly van. Eddig ugye nagyon fontos volt azt is figyelembe venni, hogy ez a derogáció létezik, de a tagállamok feladata ennek végrehajtása, és a rendelet bizonyos rugalmasságot biztosít a tagállamok számára mérlegelési jogkört, hogy ezt a derogációt eh, használják-e, vagy nem a rituális válkással kapcsolatban. Az Európai Bizottságnak nincs szándéka arra, hogy ezt a rendelkezést megválasz megváltoztassa, hiszen úgy gondoljuk, hogy a szerződés különböző pontjai között egy megfelelő egyensúly jött létre. Köszönöm szépen. Most megnyitom a szót. Hauken asszony. Hauken asszony. Uh, I think that we should differ between is the animal suffering or is különbséget kell tennünk aközött, hogy az állat szenved vagy nem, mert hogy ki, hogy ö, ö, imádkozik, az, az állatot oly kevésbé érdekli hogyha az állat szenved, és itt bizony is vannak problémák a nagytestű állatokkal különös tekintettel. Bániában ismerem az ügyet, legalábbis néhány évvel ezelőtt az volt a helyzet, hogy a muzulmánok fogadták a, a rituális vágásnál a kábító lövedék alkalmazását, legalább a nagy testű állatok esetében de nem tudom, hogy mi a helyzet most ezzel kapcsolatban. Számomra egy kicsit kínos, hogyha valamit egy országban meg, megtiltanak, akkor azt, azt vallási okokból újra megengedni, ez számomra elfogadhatatlan. De hogyha azok akik a, csak a rituális vágásra, vagy a halál e, módszerrel előállított húsokat célozzák, hát annak nincs értelme. Bármilyen állatot érinthet ez, Hány olyan tagállam van az Európai Unióban, hány példa van arra az Európai Unióban, hogy lehetővé teszik ezt a lassú kivéreztetést minden típusú kábítás nélkül? Péter, köszönöm szépen. Egy kicsit deja vu érzésem van, már foglalkoztam ezzel a problémával 2003-ban, annak idején nemzeti parlamentben a frakcióm állatjóléti vagy állatvédelmi bizottja voltam és akkor is láttam, hogy milyen gyorsan a nagy politika színpadára kerül az ember, ilyen témával is. Akkoriban fiatal politikus voltam, világos álláspontot képviseltem, azt mondtuk, hogy az állatot levágás előtt mindenképpen el kell kábítani, ezt az Európai uniós elismert elismerte, ezt az elvet, és aztán hirtelen az ember a nagy politika színpadára keveredik, amikor a rituális vágás merül fel. Ami ezt a kérdést illeti, ezt valóban érdemben kell megvitatni, technikai részleteiben kell megvitatni. 2003-ban foglalkoztam először ezzel a kérdéssel, azóta már egy kis mozgás elindult, már mozdult a vallási közösség is. Azok, akik szkeptikusan állnak szembe a helyzettel, azoknak mondom, hogy nem arról van szó, hogy a rituális vágást meg akarjuk tiltani, Egyszerűen csak arról van szó, hogy az állatot el kell kábítani, igen vagy nem. A kérdés el van döntve, be el kell eh, kábítani, és kész. Remélem, hogy sikerül a dolog valóban tárgyi vitát folytatni ezzel kapcsolatban. Nagy politikában, eh, hogyha az ember ágyúval lő, akkor két perc alatt meghal. 2003-ban legalábbis ez volt a tapasztalatom, úgyhogy jó lenne, hogyha tárgyszerű vitát folytatnánk. Én nem látok ellentmondást azzal kapcsolatban sem, hogy a rituális vágás esetében az állatot el kell kábítani. Az a kérdés, ezt a kérdést intézem a kollégákhoz, hogy a petícióval mi legyen. Én Sajnálnám, hogy ezt egyszerűen csak lezárnánk, mert a téma, témát mindenképpen meg kell vitatni. 15 év telt el. Örülök, hogy megvitathatjuk a témát. A kérdés, hogy hogyan, és kérem, a nagy politikából vonuljunk vissza, mert nagyon hamar eljön az a pont, amikor már nem tárgyi vita van, hanem az emberek össze-vissza lövöldöznek. Állatjólétről van szó, állatvédelemről van szó, és a vitát még egyszer meg kellene nyitni, nem tudom, hogy milyen keretben. Köszönöm szépen, Házékamp asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát igen, Hollandiában, ahol én élek, évente körülbelül két millió állatot vágnak le elkábítás nélkül. Általában a zsidó és az iszlám piacra kerülnek, vagy oda szállják ezeket az állatokat. Tehát csak Hollandiában kettő millió állat. Hollandia nem kivétel ebből a szempontból. Úgyhogy ha egész Európára az összesített adatot néznénk, hát ezt egyszerűen nem hagyhatjuk. Tudományos tanulmányok sora bizonyítja, hogy súlyos fájdalmat, nagy stressz okoz az állatoknak a kábítás nélküli leölés. Tudományos szervezetek is azt mondják, hogy elfogadhatatlan módon szenvednek az állatok. Én támogatom a vallásszabadságot, de szerintem ott van vége ennek a szabadságnak, amikor súlyos fájdalmat okozunk embereknek vagy állatoknak. Az egyes tagállami alkotmányok alapján és a Lisszaboni szerződés, valamint az Európai Emberjogi Egyezmény is foglalkozik egyébként a kábítás nélküli rituális vágással. Ez nem illik a, már a mai időnkben mindegy, ne foglalkozunk az, hogy milyen vallás miatt, hogy most ez egy zsidó hit, vagy egy iszlám hit. Az én pártom néhány évvel ezelőtt Hollandiában tett egy kezdeményezést, a Nemzeti Parlamentnek benyújtottunk egy kezdeményezést, amit elfogadtak, de sajnos a zsidó közösség nagy tiltakozása miatt aztán ebből nem lett semmi. Nagyon fontos, ahogy a Jár kollega is elmondta, hogy itt élre álljunk, egy széles körű vitát folytassunk. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy a mezőgazdasági szakbizottság egy, csak egy levelet írt, ahelyett, hogy alaposan megvitatták volna ezt a kérdést. Ugyanúgy, mint a másik állatjóléti témával kapcsolatban, amit az előbb vitattunk meg, úgy gondolom, hogy a bizottságnak egy kicsit kreatívabbnak kell lenni, kezdeményezőbbnek, ami az állatjóléti kérdéseket illeti. Thank you. Köszönöm szépen, Ek. Ó, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is csatlakozom az előttem szólóhoz, és hangsúlyozom, hogy természetesen a kábítás nélküli rituális vágás nagyon-nagyon érzékeny téma. Nagyon gyorsan az antiszemita vagy az a muszlimán ellenes sarokba szoríthatják az embert. Sokkal fontosabb, hogy ezt a vallási rítusoktól elkülönítsük eh, ezt a témát, elválaszok ezt a témát. A kábítás nélküli eh, vágás eh, az állat számára hatalmas fájdalommal és szenvedéssel jár. Az Európai Egyezmény, a tanács, a tanács egyezménye amely a mezőgazdasági haszonállatok a használatáról, vagy ezek kezeléséről szól. Ez is nagyon, ez is, ez, emiatt is cselekednünk, kell. A Károly Egyetem pedig azt mondta ki, hogy a kábítással való vágás nem felel meg a Korán előírásainak. Törökország, amely muzulmán ország, ott tilos Mindazonáltal tilos a kábítás nélküli vágás már régebb óta. Hogyha a politikai szándék tehát megvan, akkor működhet a dolog. E, ezt kell szem előtt tartanunk, amikor más országok, mint például itt most Törökország, e, példaértékű e, szerepet játszik. Az Európai Unió feladata ezt a példát követni. Hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és a bizottságoknak pedig teljesen nyitottan kell erről beszélniük, megfelelő tisztelettel a vallási közösségek felé, hogy megegyezzünk. Köszönöm. Okay, Margaret. Yeah, just... Köszönöm szépen, Margaret. Nagyon örülök azzal, ahogy alakul a vita hogyha Dániában voltak voltak mozgalmak azzal kapcsolatban, hogy a halálvágást meg akarták tiltani, de más rituális vágást, amely ugyanilyen szenvedést okoz, nem. Tehát ilyen, e, az állatnak teljesen mindegy, hogy milyen vallás nevébe szenved. Nagyon fontos, hogy itt ne tegyünk különbséget. Biztos vagyok benne, hogy az a gondolat, hogy nem szabad kábítani az állatot, ez abból a elgondolásból származik, hogy az állat tökéletes állapotba kell, hogy legyen ahhoz, hogy ezt föl lehessen áldozni, és nyilván nem akarták a legnyambattabb állatot feláldozni, de hát ezért a tökéletes állatot megkínozni, ez egyáltalán nem áll össze, nem felel meg az a, a, Ószövetségnek sem. Úgyhogy volt egy olyan szabály az Ószövetségben, amely eredetileg az állat javát szolgálta, most meg hirtelen a hátrányára szolgál. Ez a Koránban is szerepelhet, ezt figyelembe kell venni. Ez túlságosan abszurd, ezt most az állat ellen fordítani. Ez egy nagyon érdekes logika volt. Nincs egyéb hozzászóló a listámon, úgyhogy ezt lezárhatjuk. Arról tájékoztattak, hogy a Policy Department hamarosan néhány héten, vagy maximum néhány hónapon belül állatjóléttel kapcsolatban készít majd egy, indít majd egy tanulmányt. Az én javaslatom tehát az, hogy tartsuk nyitva a petíciót, és miután ezt a tanulmányt bemutatják nekünk és a parlamentnek, Nekünk a szakbizottságnak lenne feladatunk megszervezni egy rendezvényt, más érdekelt feleket, más szakbizottságokat meghívnánk, és megvizsgálnánk ezt a kérdést a tanulmány alapján, hogy hogyan valósul meg az Európai Unióban a, az jólét. Én azt gondolom, én nem vagyok ezen a területen szakértő, de valamit tenni kell, és nem lehet csak az Európai Bizottságra helyezni a, a, a terhet, úgyhogy nekünk is lépéseket kell tennünk, és előre kell vinnünk az ügyet. Úgyhogy ez lenne az én kreatív javaslatom, ezt elfogadják a kollégák. Jó, köszönöm. Jó, rendben, és akkor rátérünk a következő petícióra. Itt néhányan bejöttek. Na most akkor mire kell emlékeznem? A dániai eh, petícióra. Malacok halacok rutinszerű farokkurtításáról. Megadom a szót a petíciót benyújtóknak, Olga Kikov, aki a 721-es számú petíciót mutatja majd be, és talán majd még egy hozzászólás is lesz, maximum 5 percet tudok szót adni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket, ami a petíciót illeti, ez a malacok rutinszerű farokkurtításáról szól. 2008-as dokumentumról van szó, e, és ebben már voltak bizonyos rendelkezések, ez arra utal, hogy a malacok Alatoknak lehetővé kell tenni eh, megfelelő anyaghoz való hozzáférést, és meg kell tiltani a rutinszerű eh, farokkurtítást, és a kurtítás előtt eh, a gazdáknak mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy elkerüljék a farokkurtítást. A szervezet, a Compassion for Farming szervezet 2008-2009-ben eh, megvizsgált Németországban, Dániában, eh, Spanyolországban, az Egyesült Királyságban, Magyarországon eh, gazdaságokat, és 2013-ban megvizsgáltunk olasz, spanyol, cseh, ír, ciprusi és lengyel gazdaságokat is. Azt láttuk, hogy a malacoknak több mint 90%-ának a farkát megkurtították, és, tovább, és 80% nem kapott, nem kapott ehhez megfelelő anyagot. Az EFSA azt mondta, hogy a Mm, ugye, um, hogyha nincsen megfelelő eh, széna, illetve szalma nem áll rendelkezésre, és az állatok össze vannak zsúfolódva, akkor harabdálják egymás farkát, és ezt, kell, ezt akarták megakadályozni a gazdák, de itt vannak más eh, lehetőségek is. Ez a, tehát a szalma, ez egy nagyon fontos anyag, amit ki lehet tenni az ólakban, és emellett a a tápoknak a megfelelő feldolgozásra és lehetőséget adhat a malacoknak arra, hogy elterelje a figyelmüket. E, nyilván a legjobb a szalma és a leghatékonyabb e, ilyen e, dolog, amivel meg lehet akadályozni vagy előzni azt, hogy a malacok egymás farkát harabdálják, de lehet lánc vagy valamilyen más, például egy gumijáték, ami szintén eltereli a malacok figyelmét de nem annyira hatékony. Vannak itt bizonyos intézkedések, amelyekkel csökkenteni lehet a farok harabdálást a figyelemelterelés mellett, Ilyen például a megfelelő táplálék és ivóvíz biztosítása az um, állat számára, a megfelelő klímaviszonyok, az egészségi állapot, jó egészségállapot meg tartása, a keverés elkerülése, és az a a farkot harabdáló tettes állatokat ki kell venni, hogy az áldozatokat ne el kell különíteni tehát a tettesektől. 2014 márciusában, 2003 óta több jelentés készült a farok harabdálással kapcsolatban és a farok kurtításra megelőzésével kapcsolatban. Ezek az intézkedések, amelyeket a gazdák végig gondoltak, és az ipar is végig gondolt, ezekkel nem kellene az irányelvet ma végrehajtatni. 2014 márciusában 475 ezer petíciót kaptunk a bizottság tehát 59 képviselő követelte a malac irányelv megfelelő végrehajtását. Egy hónappal ezelőtt az Európai Bizottság benyújtott egy ajánlást, amely a farokkurtítást célozta, és nagyon is szívesen fogadtuk ezt az ajánlást. Gratulálunk az Európai Bizottságnak ehhez. Mindazonáltal meg kell állapítanunk azt is, hogy a szabályok már évek óta léteztek, és nem hajtották ezeket végre. A gazdák nem tudtak ezekről az intézkedésekről, amelyekkel meg lehetett volna akadályozni a farokkurtítást. Azonban ezt most végrehajtják. Mi azt kérnénk az Európai eh, Bizottságtól és a eh, tagállamoktól, hogy eh, ezt az ajánlást kövessék, és a tagállamokkal együtt érjék el, hogy ezt hajtsák végre azt szeretnénk, hogyha lenne ehhez egy ütemterv a jogszabály végrehajtásához, remélhetőleg az év végéig megvalósul ez. Szeretnénk, hogyha a tagállamok végrehajtanák ezt a jogszabályt, és emellett fontos a szerződés szegési eljárás indításának lehetősége, mert különben ugyan ez a helyzet alakulhat ki, nem látunk más lehetőséget arra, hogy változol a helyzet, mert a jogszabály ugyan létezett évek óta, de nem hajtották végre. Valamilyen jogszabály szabásértési eljárást kellene indítani, mert annélkül nem fogunk tudni előrelépni az ügyben. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. Jaj, de aranyos kép. Épp most tájékoztattak, hogy van egy tanulmány, a, policy, a C Policy Department készített ezt a tanulmányt, itt van a teremben, itt láthatják, most osztják szét, ez egy nagyon jó tanulmány, friss, ropogós, kérem mindenki alaposan tanulmányozza. I now open, no, I give the floor. Most pedig a bizottságnak adom meg a szót, Simoni úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Én már ismertem az Európai Parlament véleményét erről, ez egyébként ez egy nagyon jó jelentés. Nem tudom, hogy ki készítette, de nagyon jó. Nagyon jó minőségű tehát ez a munka. A bizottság teljes mértékben egyetért azzal, amit a petíció benyújtója mondott el, tehát a két a két jogszabály végrehajtásával komoly gondok vannak, éppen ezért fogalmaztuk meg ajánlásokat. Az ajánlás egyébként egy bizottsági egy bizottsági staff working documenthez is kapcsolódik, ez sokkal részletesebb, és gyakorlatilag egyet ért azzal, amit a petíció benyújtója mond, tehát az alternatívákkal kapcsolatban kell nagyon konkrét javaslatokat megfogalmazni. Nem elegendő csupán szalmát oda adni az állatoknak. Nagyon fontos az, hogy mit teszünk a farok kurtításra, hiszen hogyha meghagyjuk, nem, nem csak a szín, vagy a szalma önmagában nem tereli el az állatok figyelmét, alapvető jóléti kérdésekről van szó, és az is nagyon fontos, hogy tájékoztassuk a, az állatok gondozóit arról, hogy mik a bevált gyakorlatok. Éppen ezért mondom, fogalmaztuk meg az ajánlásokat. Nagyon fontos, hogy ne csak tagállami szinten, hanem a mezőgazdasági közösség szintjén is ezeket a bevált gyakorlatokat elterjesztjük, illetve nagyon fontos, hogy mindenki ismeri az alternatívákat. A bizottság számos területen fellépett, három tanulmányi látogatást tettünk, a bevált gyakorlatokat akartuk megfigyelni. A bizottság szakértői a tagállami szakértőkkel eljártunk, ellátogattak Svédországba, Finnországba és Svájcba, mert ugye nem uniós tagállam. Nos, a bizottsági szakértők tehát elvitték a tagállami szakértőket ezekre a helyekre, idén is volt már egy pár ilyen látogatás. Mondom, a bevált gyakorlatokat mutatjuk itt meg. A bizottság egyébként képzést tart, Better Training for Training food, uh, for Safer Food címmel, malacokkal, illetve uh, sertésekkel is foglalkozunk és idén konkrétan azzal foglalkozunk, hogy az ajánlásokat hogyan lehet jobban megvalósítani. Az év végéig azt hiszem, hogy a bizottság egy sokkal részletesebb cselekvési tervvel fog előállni, ahogy ezt a petíció benyújtós, benyújtója is kérte, tehát kell egy pontos időterv, és ha szükséges, akkor akár kötelező érvényű, vagy kötelezőbb érvényű tevékenységeket is megfogalmazhatunk itt. Köszönöm. Thank you very much. And now the... Köszönöm szépen. Most a kolléga következnek, Margaret parancsolj. Dette er en meget dansk sag, så jeg tager det på dansk. Øh... Köszönöm szépen. Dánul fogok beszélni. Talán emlékeznek rám, hogy már 2014-ben is volt szó pont ugyanerről a témáról. El is látogattunk, egy ilyen disznótelepre, a svéd és a dán tévében is szerepeltünk, meg látogattuk, hogy pontosan milyen gyakorlatok léteznek. Dán és svéd oldalról többen követtek minket. A dán fogyasztók bolykottálták annak idején a dán sertéshúst, azon sertések esetében, ahol farok kurtítást hajtottak végre, még akkor is, hogyha ez eh, egyébként olcsóbb lett volna. Tehát a fogyasztót érdekli az állat jólét, még akkor is, hogyha az állat, a jóléti állatoknak a húsa ö, eh, drágább. A bizottság komoly munkát igazából még nem végzett azért, hogy valóban megvalósítsák és végrehajtsák a jogszabályokat. Egyébként nem csupán arról van szó, hogy egy kis szalmát kell a disznó akolba, vagy disznó olba elhelyezni, ennél több kell. A jólétről van szó, ami egy komplexebb kérdés, és a a kutatási célú disznó tenyészeteknél nyilván nem ugyanazok az állapotok uralkodnak, mint, a, az, mint, a, eh, mint az ipari állattenyésztésben. A disznók olyanok egyébként, mint a kutyák, játszanak, de három nap elteltével egy új játékot kell adni a disznóknak, különben unatkoznak. Ez azt jelenti, hogy a disznókat szórakoztatni kell. Hogyha meg akarjuk enni a disznót, akkor föl kell tenni a kérdést, hogy hogyan tenyésztették a disznót. Ez azt jelenti, hogy magunkkal teszünk jót, hogyha odafigyelünk a disznókra. Dániában nagyon sok rétű a disznó felhasználása, nagyon sokan fogyasztják, és egyre többen odafigyelnek arra is, hogy megfelelő körülmények között tenyészék a disznókat. Persze nem szabad figyelmen kívül hagyni, a versenyt sem. Fontosnak tartom, hogy ne torzuljon a verseny. Arra kérném a bizottságot, hogy folytassák a folyamatot, tehát azon országok esetében, akik nem hagyják végre a jogszabályokat, szabálysértési eljárást kell elkezdeni. Házekám képviselő következik. A sertésekkel kapcsolatban ez egy elég kínos kérdés. Azért tolerálják a farok kurtítást még mindig, mert ugye azt mondják, hogy a sejtések egymást akkor harabdálják, egymás farkát, és, és lehetett látni több prezentációban, hogy ezt meg lehet akadályozni. Jelenleg nagyon túlzsúfolt és rossz levegőztetésű istálokban élnek, a, tartják a sertéseket, sok a fém körülöttük és az ilyen, azt gondolták először, hogy ilyen fém láncokkal majd játszanak szívesen a sertések, de ez igazából nagyon naív elgondolás. Nagyon intelligens állatok a sertések, és el kell terelni a figyelmüket, vagy biztosítani kell, hogy természetközeli módon tartsák őket, több szalmát kell adni nekik, olyan anyagokat, amikben tényleg tudnak csinálni valamit, szórakoztatják magukat. A petíció benyújtói egy olyan problémát vázoltak fel, amelyre már régóta oda kell figyelnünk Európában. 2003 óta sok kutatás volt, sok jelentés született, és a következtetés mindig az volt, hogy nem elég a jelenlegi jogszabályok betartása. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy hát már évekkel ezelőtt kiadtunk egy, készítettünk egy irányelvet, vannak munkaanyagok. Persze ez egy jó első lépés a jó irányba, ilyen rutinszerűen akarunk eljárni, de hát az igazi probléma az alkalmazás van, a jogszabály alkalmazásában rejlik. A bizottság azt mondja, hogy igen, itt van ez a jelentés, ez egy nagyon jó jelentés, és tartalmaz ajánlásokat, ezeket kellene végrehajtani. A bizottságnak azonban sokkal határozottabban kellene fellépni, például szegés miatt eljárásokat kellene indítania. Tényleg kérdezem, hogy mi a különbség hogyha a jelenlegi érvényes irányelveket nem alkalmazzák, illetve nem is lennének ezek. Azt javaslom, hogy ezt a petíciót még tovább vitassuk meg, és talán ez is egy olyan kérdés, amiről érdemes lenne egy meghallgatást tartani, vagy valamilyen tanulmányt készítetni. Thank you very much. Köszönöm, Eleonóra következik. Köszönöm, elnök asszony. Én nekem egy általánosabb jellegű elgondolásom lenne az intenzív állattenyésztéssel kapcsolatban. Ez egy klasszikus példa az intenzív állattenyésztésre és azt mutatja, hogy ez elfogadhatatlan, ilyen módon állatokat tenyészteni, legalábbis szerintem. És a 13-as cikk, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 13. cikkét nem veszi figyelembe, az a cikk kimondja, hogy az állatok érző lényeg, A profit maximalizáció a lényeg az állattenyésztésben, és a mezőgazdaságban általában, és ez szerintem imáron undorítóvá vált. A tenyésztett állatok legnagyobb részéből élelmiszer hulladék válik, amelyet meg sem esznek. Én magam már jó néhány éve nem eszek húst, nagyon odafigyelek erre, ez egy általános társadalmi viselkedésmód, és szerintem nagyon paradox. Mindent meg kell tennünk, hogy védjük nem csak az állatokat, hanem a saját egészségünket is, illetve a bolygónkat is. Ezt úgy lehet a legjobban elérni, hogyha drasztikusan csökkentjük a hús fogyasztását, és ezzel a környezet szennyezést is lecsökkentenénk. Ez lenne a legfontosabb üzenet, ezt kéne minél jobban terjeszteni. Ha lehetne, én már holnaptól bezárnám az összes állat, ilyen állattenyésztő üzemet, de nyilván ezt nem lehet megtenni, ennek egyéb problémái is lenni, ezzel egyéb problémák is felmerülnének. A lényeg az, hogy a jogszabályokat alkalmazzuk. Tehát tartsuk nyitva ezt a petíciót, és valamilyen módon nyomást kell gyakorolni ezekre az állattenyésztőkre, hogy alkalmazzák és valósítsák meg a jogszabályokat. És fontos természetesen a tájékoztatás is. Köszönöm. Marilyn. Köszönöm, elnök asszony. Nem vagyok sertésügyi szakértő. Nem tudom, hogy hogyan lehet elérni, hogy ne harapják le egymás farkát, de az nyilvánvaló, hogy a farok megkurtítása, levágása az kegyetlen dolog, úgyhogy mindenkinek ezt elleneznie kell. A kérdés csak az, hogy hogyan valósítjuk meg a valóságban, a gyakorlatban a jogszabályokat. Úgy gondolom, hogy számos olyan állattenyésztő üzem van, ahol ez a szomorú gyakorlat még él. Szerintem ott lenne a legjobb módja a felépésnek, hogyha tájékoztatnánk a fogyasztókat. El lehet érni például az, hogy megoldás lehet az, hogy egy címkét teszünk a sertéshúsra, és ebből meg tudná a fogyasztó, hogy levágták-e, vagy megkurtították-e a disznó farkát, avagy nem. Így választhatna a fogyasztó, és pontosan lehetne tudni, hogy mely az a tenyésztő, aki ilyen kegyetlen módszerrel ér. Nem egyszerű ez a megoldás sem, de nyitva kell tartanunk ezt a petíciót, és ezt a kegyetlen magatartást mindenképpen meg kell fékezni. Péter következik. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Két megjegyzést szeretnék előre bocsájtani kolléganőmnek, Eleonórának. Tulajdonképpen a gazdák azt állítják elő, amit a piac piacon el lehet adni, hogyha a fogyasztó megváltoztatja a magatartását, és mást akar vásárolni, akkor ezeket a termékeket kell, hogy a termelő előállítsa a számára. Az elmúlt évtizedben a helyzet nem igazán javult az állatjólét tekintetében a szocialista rendszerben szocializálódtam, úgyhogy mondhatnánk, hogy azért látom azt, hogy van javulás, hatalmas nagy lép, előrelépés is történt. Második megjegyzésem, nem mondanám azt, hogy a nagy mindig rossz és a kicsi a jó. Európában már ugye megtiltottuk korábban is a kötött tartást a szarvasmarák esetében, mert ez nincs összhangban az állat jóléttel, és hát ugye a szarvas marha általában nagy telepeken tartják, és hát társaságra is szüksége van, úgyhogy ott jó, hogyha sok állat van együtt. Most döntést kell hoznunk, most a statisztikát akarjuk eh, kozmetikázni, szépíteni, vagy a valóságot jobbítani. Van eh, valóban vannak európai irányelvek, rendeletek, de nyilvánvaló, hogy ezeket nem alkalmazzák, nem hajtják végre. Most a kérdés az, hogy ennek mi az oka. A bizottság ezt már egy kicsit eh, körbejárta, nem tartják észszerűnek a szegés miatti eljárást. Valószínűleg azért, mert minden, egyik országban sem ültették át az, az, az irányelvet. Akkor meg kell kérdezni, hogy milyen rossz esetleg a jogszabály, bár itt a kollégák azt mondták, hogy ők ezt jó észszerűnek tartják. Vitára szükség van, a bizottság tett már javaslatokat. Én csak azt kérném, hogy még ha ki is tartunk emellett, és ugye nem akarjuk a sertéseknél a farok kurtítást, a gyakorlatban ez nagy problémákat okozna, ezért bizonyos időtávba kell helyeznünk a szükségesnek tartott intézkedéseket. Akarjuk örökké ezt tűrni, tolerálni, vagy valamikor majd ezt meg akarjuk változtatni. És végül, amit a kollégák is mondott, ez egyáltalán nagyon tiszt, nem lenne fel. Ugye van egy egységes belső piac, és akkor akik, eh, van, akik ezt eh, átültetnék jól az irányelvet, ez versenyhátrányt jelentene számukra. Hagyjuk nyitva a petíciót, kérdezzük meg illetékes szakbizottságot is, de kicsit hiányzik nekem az, hogy kicsit ütemeznénk eh, az intézkedési tervet mi mikor, mikor eh, akarjuk a valóságban ezt eh, már eh, alkalmazni, két évet adunk, vagy, vagy tíz évet? Ez lenne az egyetlen kérésem és a bizottság fejtegetései is hitelesebb lennének, hogyha kicsit időpontokat is meghatároznak. Ugye tudósok foglalkoztak ezzel, vannak tanulmányok, most itt már le kell ülnünk, és döntéseket kell hoznunk, hogy a statisztikát akarjuk ezt építgetni, vagy a valóságot, nyilvánvalóan a valóságot, mert semmi értelme annak, hogy minden nap itt szép törvényeket hozunk, aztán a gyakorlatban ebből semmi nem valósul meg. Margaréta. Ezt szeretném világosra tenni, hogy igen, a jogszabályok megvannak. Nagyon nehéz a jogalkotónak, ugye csak akkor érve, mint egy jogszabálya, be is, be is tartják. De egyetértünk abban, hogy ugye jogszabályokat végre kell hajtani. És ez a szisztematikus farokkurtítás, ez, ez jogszerűtlen. Az állatok tartási körülményeivel függ ez alapvetően össze. Nem gondolom, hogy kis farmokra van szükség, hanem mindenek előtt szép körülményekre, jó körülményeket kell teremteni az állatok számára is. Igen, az állatok persze együtt vannak, de ha megnézzük őket kint a szabadban, hogy megfigyeljük, hogy ott hogy viselkednek, Ugye a tehenek ott szinte táncolnak, annyira élvezik a, az életet a legelő. Ha megnézzük ezzel szemben a sertéseket, hát ez is szórakoztató, ha ők kint vannak a szabadban. Persze mindenből egy kicsit kevesebbet kellene, kevesebb húst is enni, és jó lelkiismerettel ehetnénk a húst, és a kevesebbet tennénk. Ugye nem tisztességes a verseny most, hogyha megengedjük azt, hogy a tagállamok többsége jogsértést követel. Nem ez a tisztességes verseny. Köszönöm. Most hallgassuk meg a petíció benyújtóit kettő percben. Határozottan azt gondoljuk, miután meghallgattuk az érdekes észrevételeket, amelyekkel egyetértünk, tehát azt szeretnénk, hogyha a bizottság megvizsgálná, hogy mi történt a múltban. 2003 óta vannak szabályok, jogszabályok, amelyek eh, előírják a eh, farokkurtítást, eh, megakadályozó intézkedéseket, de a gazdák egyszerűen nem alkalmazzák a jogszabályt. A gazdaságok 90, több mint 90 százalékában volt ez így, több száz gazdaságot vizsgáltunk meg, és több mint 90 százalékban rutinszerűen végzik a farokkurtítást. Ez egy rutin eljárás a gazdák számára. Tehát az intézkedéseket a jogszabályok nem hajtják végre eljött az ideje annak, hogy a bizottság alaposabban foglalkozzon ezzel a problémával, vázoljon fel egy határidők tervet, és a kötelezettségszegési eljárásokra is szükség van. Most már nem hihetünk annak, amit a gazdák mondanak. Az állatok szenvednek már hosszú évek óta, és látnunk kell azt, hogy ez az egész eljárás mennyire fájdalmas. Tényleg itt az ideje annak, hogy tegyünk valamit. Tehát korábban is mondtuk, megvannak a jogszabályok, de ezeket alkalmazni is kell, biztosítani kell, hogy a gazdatársadalom megértse, miről van szó, és teljes mértékben az irányelv szerint járjon el. Elnök, köszönöm. Szeretném kihangsúlyozni, én nagyon büszke vagyok, hogy ennek a szakbizottságnak a tagja vagyok. Ugyanis mit is tettünk? A rutinszerű farokkurtítást már korábban is legalább kétszer napi rendre tűztük, megbízást adtunk egy tanulmányra, ami elkészült, bárki ennek a rendelkezésére áll és küldtünk egy levelet Androkautis biztosnak arról, hogy esetleg kötelezettségszegés miatt eljárásokat indítson. Az Agri és az MV is készített egy véleményt, ma ismét napirendre tűztük a kérdést, mert szeretnénk, hogyha végre, és egyetértünk a petíció benyújtójának a kérésével, eh, tehát szeretnénk, hogy valamennyien tegyük meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy ez a szörnyű magatartás véget érjen. A kollégák is egyetértenek azzal, hogy határidőre van szükség a jogszabály alkalmazására. A bizottság megpróbált lépni a legjobb gyakorlatot, felhozta a Svédországot, Finnországot, de nagyobb határozottságra, el eltököltségre van a szükség, a bizottság részéről felelősséget kell vállalnia azért, hogy véget lehessen menni ennek a szörnyű magatartásnak. Azt kérjük tehát a bizottságtól továbbra is, hogy határozzon meg egy ütemtervet, eh, határidőket a jogszabály végrehajtására. Jó lenne, ha ez lehetséges lenne. 28 tagállamban. Nézzük meg, hogy melyek azok a tagállamok, amelyek teljesen végrehajtják a jogszabályt, kik nem hajlandók, kik ellenzik határozottan, vagy semmit nem, kik, melyek tagállamok nem csinálnak semmit ezt a bizottságnak el kéne készíteni, ezt a beszámolót, és utána teljesen tiszta lett a lelkismertünk, mi mindent megtettünk, amit lehet, és akkor talán lezárhatjuk majd a petíciót. De addig nem, amíg ezeket az információkat nem kapjuk meg a bizottságtól. Lát erre lehetősége? Köszönöm szépen. Én, a kollégium nem adott nekem felhatalmazást arra, hogy nyilatkozzak ezzel kapcsolatban, de igyekszünk ebben az irányba folytatni a munkánkat. Köszönöm szépen, köszönöm, mondja ezt. Uh, Egy új következő petíció következik, a szintén állatvédelmi kérdés Finnország kutyákkal kapcsolatos. Nincs itt a petíció benyújtója, úgyhogy megadom a szót a bizottságnak, tessék. Please, I give the floor to the commission on... Megadom a szót a bizottságnak. 1071-es Linda Meki Szulka, a finn állampolgár által benyújtott petíció az állatok kutyák egészségtelen tulajdonságait erősítő tenyésztésről. Ki fog hozzászólni? No. Is there a confusion within the commission? A bizottságban is van egy kis zavar? Okay, so I, I guess that there is... Jó, akkor úgy látom, hogy van egy kis zavar, és senki nem akar hozzászólni. Uh, then, then I open... Akkor megnyitom a lehetőséget kollégáknak. Gondolom mindenki elolvasta a petíciót. Yeah. And you have also, as Virpi is underlining, you have the commission a bizottsági dokumentum is megszületett, ezt is megkapták idén januárból, januári javaslatot, akkor a megnyitom a lehetőséget, a bizottságnak megadom a lehetőséget, hogyha szeretne hozzászólni, illetve a kollégáknak. No one has anything, any... Senkinek semmi hozzáfűzni valója nincsen? Péter, tessék általánosságban ami az állatok tenyésztését illeti az ember megpróbálja a kívánt tulajdonságokat erősíteni, és a nem kívánt tulajdonságokat pedig eh, hát, háttérbe szorítani, ez így eh, történik. Azonban gyakran előfordul az, hogy, illetve néha előfordul az, hogy olyan tulajdonságok előre kerülnek, amelyeket nem kívántunk, hogyha például egy újonnan tenyésztett fajtának az élettartama csökken, akkor az egyértelmű, hogy nem azt akarták elérni. Nos, egy tanulmányról van itt szó, nem tudom, hogy ez már elkészült, már meg lehet-e kapni, ez a tanulmányjal lenne, kellene foglalkoznunk. Ez egy politikai probléma a határokat megszabni, hogy hol hol van vége az értelmes tenyésztésnek, és hol kezdődik az állatkínzás. Az ember mi mindent tehet, milyen beavatkozásokat valósíthat meg, hát itt már valóban komoly kételyek merülnek fel. A petíciót benyújtó is erre utal, hogy az embernek nem szabadna mindent megtenni, amit meg tud tenni. Által, gyakran előfordul az, hogy hogy az állatra nem figyelnek már oda a végén, hogy az újonnan tenyésztett faj vagy állat jól érzi -e magát, ez az utolsó szempont megnézzük az ember, megnézzük például, hogy az ember mi mindent a e, farkasból, mi, mivé tenyésztette az évezredek alatt, hát baz, valóban ezzel jó lenne foglalkozni, foglalkozni kellene. E, kérdezem azonban, hogy a tanulmánya mi a helyzet, e, úgy tudom, hogy ez előkészületben van, mi a normál eh, tenyésztési tevékenység, és mikor kezdődik eh, az eh, állatkínzás. Ez tudományos szempontból is érdemes lenne megvizsgálni, ez az én véleményem. A petíció azonban mindenképpen komolyan veendő problémát tár fel. Úgy tűnik, hogy ami az Európai Bizottságot illeti, ők is tudatában vannak ennek a témának, hogyha elolvassák az anyagokat, amelyeket benyújtottak, úgy döntöttek, hogy a kutyák és a macskák jólétéről készítenek egy tanulmányt, ebben a kereskedelmi szempontokat is figyelembe véve és megnézik, hogy az Európai Unióban az általános helyzet milyen a tanulmány. Már közzétételre került 2015. decemberében, Péter, mondom neked, úgy, hogy a bizottság e- a házi feladatát elvégezte, mi viszont nem. Úgyhogy, ami itt a kutyák és a macskák jólétét illeti, az Európai Bizottság most végig gondolja, és ha jól értem, most ebben a fázisban vannak, végig gondolja, hogy szükség van-e további fellépésre a Szubszidiaritás és az arányosság elvével kapcsolatban a következő javaslatom. Tartsuk nyitva ezt a petíciót, és a bizottságot szólítsuk fel arra, hogy tegyenek nagyobb e, lép, fáradozásokat, e, és kérjük a bizottságot kedvesen meg arra, és remélem, hogy e, lejegyzik ezt, hogy tehát arra kérjük őket, hogy az év vége előtt valamilyen válaszsal álljanak elő a témában, hogy le tudjuk zárni ezt a petíciót. Ez rendben van így? kérdezi az elnök. Mi történt? Valaki köszönetet mondott, tapsolt. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor ezzel, ha jól látom, lezártuk azt, amit ma délelőtre terveztünk. Most azonban... Pillanat, pillanat, Tanoka asszony. A 16-os témával már foglalkoztunk. 2453-as petíció Nancy Schouten részéről a svéd gyermekgondozás és gyermekhatos, gyermekvédelmi hatóság elvette tőle a gyermekeit. Ő nem volt itt, de akkor valamilyen okból kifolyólag, most viszont itt van. Két gyermekével. Most elmondom Sautan asszonynak, hogy mi történt. A bizottság úgy döntött, hogy lezárja ezt a petíciót. Most nem lehet ezt újra megnyitni, le van zárva, hogyha van egyéb eh, panasza, vagy mm, problémája, akkor egy új petíciót kell benyújtania, mindazonáltal. Ez egy intézmény, ez itt nem egy eh, egy kis klub, ahol meg lehet beszélgetni a dolgokat kellemesen, ezt világossá szeretném tenni mindenki számára, eh, de továbbra is hajlandó vagyok megadni önnek a szót, hogy összefoglalja, hogy mi történt, összefoglalja a helyzetet, vagy mondjuk tegyen egy kijelentést. Nem volt itt akkor 9 óra 50-kor, amikor a petíciója sorra került. Kollégáknak mondom, nem nyitjuk meg újra ezt a petíciót, de hogyha Sautan úr asszony szeretne valamit mondani, megadom a szót. Yes, uh, I'm finally... Köszönöm szépen, igen, megérkeztem. Értem, hogy lezárták a petíciót, de mégis hadd mondjak, néhány szót arról, hogy 2013-ban mi történt, amikor Svédországban nyaraltunk, nagyon jól kezdődött a vakáció, meglátogattunk több nevezetességet, állatkertben is jártunk, és aztán a szociális munkások és a munkázik közösség munkatársai által terjesztett plegykák és hazugságok megváltoztatták a helyzetet. Azt mondták, hogy gyerekekkel nem foglalkozunk megfelelően, nincsen, nem adunk nekik ennivalót, nincs innivaló, nincs megfelelő higiéniai közösség, aztán higiéniai körülmények. Aztán később a rendőrség behatolt a házunkba, megmutattuk nekik, hogy nem zártuk be a gyerekeket, van játszótér, van víz, van áram, és rengeteg ennivaló. Megmutattuk a számlákat, amiken vásároltuk az élelmiszert, megmutattuk a négy vécét és a két, két fürdőszobát. Ez nem külön, nem, tett, nem változtatta meg a helyzetet, a szociális munkát, munkások mindező gyerekünket elvitték, még a 19 éves lányomat is, a gyermekeim teljesen meglepődtek ezen, és teljesen terrorizálva érezték magukat és szétosztották az öt gyereket, a Svédország különböző pontjain, nem eh, látogathattam meg őket, először három hónapig, aztán újra nyolc hónapig, eh, aztán meg kellett várnom a eh, pert, aminek Kárstadba kellett volna megtörténnie, de akkoriban nem voltunk azonban, sem most nem vagyunk svéd állampolgárok, úgyhogy mégsem került sor erre. Én hiszek az őszinte és igazságos svéd bírósági rendszerben, és azt gondoltam, hogy egyszerű lesz visszaszerezni a gyerekeket, azonban nem volt igazság. Svédországban újságírók, kórházi munkatársak, a bújírók mindenki együtt működött a hátunk mögött. Ítélet, az ítélet szerint a három idősebb gyermekemet adták vissza, a két kicsi azonban még mindig Svédországban van, gond gondozóknál szét, a családot így szétszakították, Két gyereket tehát Svédországban kellett hagynom gondozóknál. Borzasztó dolgok történtek velük, nem őrizhették meg az azonosság, személyazonosságukat, manipulálták őket, azt mondták nekik, hogy jó gyereknek kell lenni, de az ő felfogásuk szerint nem mutathattak semmilyen érzelmet. a, a gondozók csak pénzért csinálták ezt, nagyon sok pénzt kaptak azért, hogy gondoskodjanak a gyerekekről de időközben a gyerekek mindenféle veszélynek vannak kitéve, és és bántalmazásnak érzelmileg teljesen tönkretették őket. Egy évig tartották őket Svédországban tehát e, emberkereskedelemre kerül sor, a gyermekek bántalmazásának véget kell vetni. A e, gyerekeim most már otthon vannak, de e, érzelmileg teljesen labilisak. Ezt le kell állítani. Ez nem lehet megengedni, hogy ilyen dolog megtörténhessen. Remélem, hogy az a szörnyű szenvedés, amin keresztül mentünk, ez nem volt céltalan, és remélem, hogy ezt a borzasztó gyakorlatot Svédországban sikerül ezáltal is megszüntetni. Rubjevet Kriszennek szeretnék köszönetet mondani, illetve munkatársának, aki segített a gyerekeimet visszaszerezni, és köszönöm mindenkinek, aki aláírta ezt a petíciót világszerte. Együtt előérhetjük, hogy ez megszűnjön, és igazságot teremthetünk mindenki számára, mindannyiunknak. Felelőssége a gyermekek biztonságáról, egészségéről gondoskodni, és őket megvédeni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen a hozzászólását, köszönöm szépen, hogy végül is elért Brüsszelbe. Remélem, hogy ön eh, és a gyermekei eh, legalább ezt a napot élvezik itt eh, Brüsszelben. Nagyon örülök, hogy eljött, nagyon örülök, hogy láttuk önt, látni, mindig nagyon jó látni, hogy kibújik meg egy petíció mögött, és a lehető legjobbakat kívánjuk önöknek a bizottság nevében. Végül is ez egy happy end, és reméljük, hogy a jövőben ez így folytatódik. Köszönöm szépen. És a kollégáknak mondom, mondja az elnök, hogy nagyon hatékonyak voltunk ma délelőtt. Hosszabb az ebédszünet, mint ahogy arra számíthattak. Három órakor találkozunk, Timmermans biztos úr lesz itt.